ahol fenntartható a, a, a halászat. Tehát minden, a saját házunk teljes rendet kell teremteni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezzel a vitát berekeztem, szavazni pedig holnap 12 órakor fogunk. Áttérünk a következő napi rendi pontra, ez a Koradza Bilt jelentés, a szolgáltatások belső piaca címmel elsőként előadónké corazza bildt asszonyé a szó négy percben. You, This... Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Ez a jelentés munkahelyteremtésről és növekedésről szól Európában, anélkül, hogy az adófizetők pénzét költenénk. A szolgáltatási irányelv 2006 óta foglalkoztat minket, de ne adjuk be derekunkat a fásultságnak. Kolgák, a kérdés az, hogy naponta hány munkahelyet vesztünk el. A belső szolgáltatások piaca még nem teljesedett ki. A ennek befejezése a megoldás, hiszen ez adja az EU GDP-jének és foglalkoztatásának 70%-át. Haladást már elértünk, de túlságosan lassan, és továbbra is léteznek az akadályok a szolgáltatások útjában. A nemzetiségi követelmények és regionális szabályzások még mindenütt élnek az EU-ban. Elnök úr, nem szabad egy teljes mértékű átstruktúrálást végezni, csak azért, hogy ha egy tagállamban nem sikerülnek a dolgok. Elnök úr, szeretne egy új biztosítótársaságot, ha már egy olyan biztosítónál van szerződése, amely tetszik önnek, és jók a költségei a saját tagállamában? Én üdvözölném a bizottságnak a jó munkáját, és különösen Bárnyé biztosnak az elkötelezettségét, üdvözlöm biztos úr, hogy a toleranciát hirdeti, de nem tolerálja a kihágásokat. Októberben a tanács elfogadott egy közleményt a kisutak, a kibúvók betiltatásáról még mindig nagyon sok kettős mérce létezik, elnök úr. A szabályok léteznek, de nem hajtatják végre ezeket. Üdvözlöm a jogsértési eljárásokkal való leszámolást. Ezen kívül a tagállamokkal tartjuk a kapcsolatot, és az ír soros elnökséggel is kitűnőek voltak a kapcsolatok, most pedig a litván soros elnökséggel hogy a versenyképességi tanácson felvessük ezt a témát. Felszólítanám a tagállamokat és minden érintettet, hogy nyomást gyakoroljanak ez ügyben az érintettekre. Néhány tagállamban nem hajtották végre a szolgáltatás irányelvet. Ez nem lehet kibúvó, hiszen így megfosztják az állampolgárokat a potenciális munka lehetőségektől. Ez nagyon sok ba kerül így, viszont ugyanakkor, ha végrehajtatnak, semmibe nem kerülne. Elnök úr, nagyon fontos, hogy a szürke zónákat, a bizonytalanságokat, a jogbizonytalanságokat elhárítsuk a szolgáltatás nyújtók útjából. A közérdek nagyon fontos, a nemzeti hatóságok ezeket kell, hogy képviseljék, de nem túlzott mértékben. Az arányosság elvének betartatása nagyon fontos a bizottságot kérem, hogy útmutatást nyújtson a tagállamoknak, hogy hogyan alkalmazzák az arányossági tesztet. Ezen kívül országspecifikus ajánlásokra van szükség, társelemzésre, és ennek figyelembe kell venni a gyakorlati alkalmazást is. A gazdaságot mentesítenünk kell az akadályoktól, nem szabad más tagállamok szolgáltatóit kizárni a szolvét, és az egy ablakos ügyintézés, az egyszeres kapcsolattartás támogatni kell, ismertetni kell az állampolgároknak ezek, állampolgárokkal ezek létét. Elnök úr, én úgy gondolom, hogy az irányelvnek a gyakorlati megvalósítása az Európai Tanács napi rendjén kell, hogy szerepeljen. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, most a bizottság nevében üdvözlöm Barnier biztos urat, és övé a szó. Köszönöm elnök úr a szót, és jó estét kívánok önöknek. Nagyon örülök több oknál fogva is, hogy részt vehettem ezen a vitán. szokásos energiájával, Vilt asszony készítette elő ezt a munkát, és ennek alapján tudjuk ezt a munkát elvégezni mi is, de nem feledkezhetünk el az előző munkáról sem, hiszen Gebhardt asszony, Krik asszony is a szolgáltatások ágazatával foglalkozott. Koracebilt asszony nagyon helyesen fogalmazta meg, hogy rendkívül fontos ez az ágazat, amelynek igenis van potenciális lehetősége a növekedésre, a foglalkoztatások biztosítására, hiszen az Európai Unióban 45%-át fedi a szolgáltatásoknak ez a dokumentum, tehát hatékonyan kell, hogy működjön ezért mobilizálnunk kell energiáinkat egy olyan ágazat érdekében, vagy olyan ágazatok érdekében, amelyek általában marginális helyet foglalnak el, vagy pedig nem eléggé fedi le őket ez az irányelv. Korábbi asszony igen, aktívan foglalkozik ezzel a témával, úgyhogy engedjék meg távirati stílusban néhány gondolatot az előttünk levő jelentésről, amely azon közlemény alapján készült, amelyet 2012. júniusában fogalmaztam meg. Egészen egyszerűen csak azért, hogy elmondjam, vagy emlékeztessek arra, hogy milyen szintűek az elvárások ennek az irányelvnek a végrehajtása során. Először is nulla tolerancia. Ez nyilvánvaló. Teljes mértékben végre kell hajtani, ami a szövegben található, úgyhogy ezt a nulla toleranciát állapítottunk meg célként rendkívül szigorúan, abban az esetben, hogyha a tagállamok nem tartják tiszteletben ezt a szöveget. Ennek szellemében rendkívül szigorú folyamat indult be 15 tagállam részvételével. Ezek közül öten már is megfeleltek az elvárásoknak, és a bizottság tartja a kapcsolatot az összes többivel, hogy a még fennálló problémákat megoldják. Aztán az úgynevezett profi szolgáltatási ágazat. 2012-ben beindítottam egy folyamatot, annak érdekében, hogy a különböző nemzeti szabályzókat összehasonlíthassuk, és hogy elősegítsük a letelepedés az egyes cégek számára. Ezen kívül nyilván foglalkoztunk a tőkével is, és e- különböző elvárásokkal. Hamarosan készül egy közlemény a bizottság részéről, amelyben arra szólítjuk fel a tagállamokat, hogy alaposan vizsgálják felül saját szabályzóikat. Aztán egy ablakos rendszer. A 28-ak EU-jában az adminisztratív kezdeményezések nagy fejtörést okoznak, főleg a KKV-k számára, de ugyan a fogyasztóknak is, hiszen gyakorta a kkv érdekében ö, léptünk ö, ö, az egyablakos rendszer bevezetése érdekében, ö, amelynek egy új formáját ö, javasoltam, ö, amelyet minden tagállam ö, elfogadhat, ö, és ö, amelyet még az internet segítségével még jobban ki lehet használni. A bizottság minden erejével támogatja ezt, ö, de először is a KKV-knak kell azokat az eszközöket a rendelkezésére bocsátani, amely a szolgáltatási irányelv vonatkozásában fontos. Aztán 20-as cikk, fogyasztóvédelem. Nem akarok túl sokat ö, beszélni erről, hiszen szó, volt már erről szó délelőtti viták során, ez prioritás hiszen a fogyasztóknak olyan szolgáltatásokat, olyan árukat kell tudni vásárolniuk, amelyek fantasztikus minőséggel rendelkeznek, és ezért a bizottság 2012. júniusában egy dokumentumot is bocsátott ki a megfelelésről. Ariácsa úr többször is részt vett ebben a munkában, és ezért vettük fel a kapcsolatot a nemzeti hatóságokkal. A fogyasztóknak és a cégeknek is szól majd az a dokumentum, amelyet ki fogunk adni az, éveleje, az év vége előtt még, jogaikat és lehetőségeiket taglalva. Azonban tovább lépünk a szolgáltatás irányelven, még akkor is, hogyha prioritásunk arról szól, hogy minden eszköz, minden potenciális lehetőség rendelkezésre álljon az irányelv keretén belül. Szeretnék egy témára kitérni még, amely nagyon közel áll a szívemhez, de nem csak nekem. Ez a szociális emberi dimenziója a szolgáltatásoknak. Tudom, hogy nagyon fontos téma ez az önök számára is, és egyetértek önökkel abban, hogy a szolgáltatások belső piaca mindenkié kell, hogy legyen. Legyenek vállalkozók, fogyasztók azok, de ugyanakkor a munkavállalók, a munkások számára is rendelkezésre kell állnia. Az egységes piac bővítése nem valósulhat meg senki kárára. A szolgáltatási irányelv világosan fogalmaz ezzel kapcsolatban, és nagyon oda is figyeltek önök is erre, amikor jóvá hagyták. Nem szabad, hogy érintse a munka jogát. Gyakorlatilag a különböző kollektív szerződések tárgyalása, végrehajtása, kollektív fellépés nem érinthető, ez a tagállami kompetenciákba tartozik. Mondezó által nincs kétségünk, hogy például a dolgozók kihelyezését illetően a visszaélésektől meg kell szabadulnunk, a szociális és adó elkerülési kérdésekben erősítenünk kell a harcot. A bizottság a tanácsal és az önök parlamentjével együtt lép fel ennek érdekében, ami a független munkavállalókat illeti. A befogadó tagállamnak fontos az ellenőrző szerepe. Nagyon fontos, hogy a végrehajtási intézkedések célzottak legyenek és arányosak, hogy a csalás ellen vegyük fel a harcot. Végül pedig engedjék meg, hogy röviden két ágazatra terüljek ki, ahol, térjek ki, ahol szintén fellépünk a, a, a szociális igazságosság, a vállalkozás szabadsága terén. 11% a GDP-nek, a KKV-k tevékenységének 29%-a és 33 millió munkavállaló tartozik ide. Január 31-én foglalkoztunk azzal, hogy ezt az ágazatot hogyan lehetne versenyképesebbé tenni európai szinten, gazdasági, szociális, környezetvédelmi szempontból. Ma az operatív kérdések jelentik a legnagyobb akadályt ezen a területen, illetve a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat, amely gyak negatívan befolyásolhatja a befektetett tőkét, és alása a KKV-k és a vállalatok szavahihetőségét. Foglalkozunk ezzel a témával is. Aztán online kereskedés önök is tudják, hogy nagyon sok szó volt erről, a fogyasztóvédelmi irányelv keretén belül is, a vitás kérdések megoldásával kapcsolatban, az árak kérdésében. A, ami a kifizetések kérdését illeti, ezzel is foglalkoztunk. A kereskedők, a fogyasztók érdekeit figyelembe véve. Ami a, szó, a szállítást illeti, oda kell figyelnünk az adatvédelemre is, többek között, illetve a szerzői jogra. Ma nekem is, kollégáimnak is, mert nem vagyok az egyetlen, aki ezzel a kérdéssel foglalkozik a bizottságon belül. Oda kell figyelnünk a továbbiakban is arra, hogy megfelelően kerüljön végrehajtásra ez az irányelv. Egyébként ezt tapasztaltam akkor is, amikor az önök fővárosaiba elutaztam. Nevezetesen, hogy szigorú, konstruktív dialógus keretén belül lehet ezt végrehajtani. Hiszen tudnunk kell, hogy mik a fejlemények, akár pozitív, akár negatív irányban ott a helyszínen. Malcolm Harbour úrral is eszmecserét folytattunk, és szeptember 20-án indul be az online vita, amelyen keretén belül dialógusra számítunk, nem csak egyirányú közleményekre, 24 nyelven, hogy a lehető legközelebb kerüljünk az Európai Unió minden országának állampolgárához az online kereskedelem, a szociális jogok, a bankok, a foglalkoztatottság, ezek azok a témák, a nagy témák, amelyek a, a szolgáltatási irányelv kapcsán felmerülnek. Úgyhogy nagyon örülök, hogy erről is lesz szó, ott a helyszínen a növekedés, a foglalkoztatottságot hogyan tudjuk elősegíteni ezzel. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. Grazie, signora president. Köszönöm szépen, elnök asszony. A munkanélküliség igen magas a tagállamokban. És éppen ezért nagyon lényeges az, hogy az egységes belső piac összes potenciáliát felhasználjuk, hogy munkahelyeket teremtsünk és hogy növekedést generáljunk. A gazdasági realitás nagyon kemény számos tagállamban. És éppen ezért itt az ideje, hogy változtatásokat hajtsunk végre. Köszönöm az előadónak a jelentést, és nagy örömemre szolgál, hogy a Foglalkoztatási Bizottság véleménye is visszatükröződik a jelentésben. Mindenek előtt üdvözlöm azt, hogy a jelentés kihangsúlyozza az egységes kapcsolattartó pontokat, amelyek segítenek a vállalkozások beindításához. Üdvözlöm a digitális belső piacot is, és hogy a megfelelő irányelv teljes végrehajtására koncentrál. Hiszen ez minnyájunknak nagyon hasznos eszköz lesz majd. Végezetül pedig szeretném elmondani, hogy nagyon alapos, nagyon jó jelentésről van szó. Köszönöm. Köszönöm. Most akkor a frakciók felszólalásait halljuk. Gál Pelc asszony kapja a szót kettő percre a néppárt. Asszony, először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, Koroza Bild képviselő asszonynak, aki kiváló munkát végzett

Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném Korasz a Bild képviselőasszonynak megköszönni ezt a kiváló jelentést. Azonban van néhány megjegyzésünk. Először is tényleg azon fáradoztunk, hogy közös szöveget hozzunk létre. Bizonyos mértékig ez sikerült is. A szocialisták számára négy téren értünk el valamit. Tehát először is az elkövetkezendő 5-10 éven belül ez az 5-6 százalék nagyon-nagyon ambiciózus cél, hogyha belegondolunk a gazdasági körülményekben. Másodszorban tisztáztuk azt, hogy ne menjünk túl az irányelven és azon az értelmezésen, amely az irányelvre vonatkozik. Ezen kívül utalni kell az egyes tagállamokban meglévő különböző kiinduló helyzetekre. Ezen kívül a tagállamoknak megvannak a saját modelljeik is, és most megvan a horizontális szociális záradék és teljes joggal hallottuk ezt itt is. A plénum elé is beterjesztettünk módosítókat. Itt elsősorban a kettes és az ötös módosítót nevezném meg. Hiszen itt utalunk a horizontális szociális záradékra és a munkavállalók jogaira. Számunkra ez az a vonal, amin nem lehet túllépni. Kérjük a kollégák támogatását a módosítóink irányában, hiszen szerintem ez annak is megfelelő, amit Kásza úr kért a foglalkoztatási bizottságtól. Tehát nem csak a parlamentek és nem csak Európának hasznos ez, hanem a munkavállalók Európájának. Így Európa tényleg emberi arculatot kap a belső piacon, hiszen a belső piacra nagyobb szükség van, mint bármikor. Malcolm Harbour kap szót. Köszönöm a szót, elnök asszony. Nagyon is üdvözlöm ezt a jelentést, és ahogy Barnier biztos úr is rámutatott, ez a legfrissebb jelentés, amely legutóbb született sok közül, úgyhogy az Európai Parlamentnek ezzel kell bebizonyítani azt mindenkinek, hogy mennyire fontos az, hogy a szolgáltatási piac jobban működjön. Hiszen ez az alapja a munkahelyeknek, a növekedésnek, az egész európai gazdaságban. Amikor mindent meg akarunk tenni annak érdekében, hogy munkahelyeket teremtsünk, egyértelmű, hogy a szolgáltatások az az ágazat, ahol a lehető legtöbb munkahelyet tudunk biztosítani az embereknek, sokkal többet, mint bárhol máshol. Ez egyértelműen kiderült az elmúlt években végzett elemzésekből. Maguk a szolgáltatások ugyanakkor energiát kölcsönöznek a gazdaságba, és nagyon sok területen, ahol több szakértelemre van szükség, például a kompjúterek terén, a marketing, az internet vonatkozásában, megfelelő épületek emelése terén. Olyan szolgáltatásokra van szükség, ahol nagyobb a verseny. És nagyon érdekes volt, amikor a bizottsági missziót görögországi látogatás során vezettem, ahol a szakszervezetektől arról hallottunk, hogy a görög gazdaságban nincs megfelelő verseny, és ez hogy visszafogja az egész gazdaságot. Aztán a versenyügyi minisztertől azt hallottuk, hogy hogyan próbál fellépni ez ellen, és a szolgáltatások voltak ennek a középpontjában. Úgyhogy, kedves kollégák, ez mindenütt igaz, ezt kell megragadnunk, fair versenyt akarunk, ahogy Rapti asszony helyesen megfogalmazta, de végül is mindez nem másról szól, mint arról, hogy munkahelyeket, gazdasági tevékenységet gerjeszünk, amire oly nagy szükségünk van. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a Google nevében Ferreira kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez egy olyan dolog, ami már évek óta húzódik a belső piac. Más területeken már megvalósult. Most pedig a nagy termelő szervezeteknek lehetőségük van arra, hogy a kis emberek fölött átvegyék a hatalmat. A nagy európai koncernek pedig azt tervezik, hogy ráteszik a kezüket a szolgáltatási szektorra is. A GDP-nek a 70%-a forog ugyanis kockán jelen esetben. Ezen kívül a monopóliumokat is tovább kikívánják építeni most már az európai belső piacon. A szabad kapitalizmus prédájává kívánják tenni a belső piacot, ki akarják játszani egymással szemben eh, a munkavállalókat, és szeretnék a szakadékba taszítani a munkavállalói jogokat. A szolgáltatói területen vannak ugyanakkor még nehézségek, a kapitalistáknak itt sajnos be kell húzniuk a féket. A szolgáltatási irányelv 2006-ban hatalmas tüntetésekhez vezetett több tagállamban, sőt voltak ezek között európai jellegű tüntetések is a piac nyitást megkérdőjelezték ezeken a tüntetéseken, azokon a területeken, ahol a közszolgáltatások állami kézben tartása még megfelelően működött. Tehát azt láthatjuk, hogy itt most a szolgáltatások esetében nem másnak a dolga forog kockán, mint a közszolgáltatásoknak a jövője. Nem szabad, hogy megengedjük, hogy kevés koncern kezében összpontosuljon a nyereség. Köszönöm szépen. A tolmácsolás a problémák voltak, de az most újra megfelelően működik. Most pedig a további hozzászólók következnek. Mazaj Kukovics asszony kap elsőként szót. Köszönöm szépen. Gratulálok Korassa Bild jelentéstevőnek. Jelenleg Európában nagyon magas a munkanélküliség, és éppen ezért nagyon fontos az, hogy az egységes belső piacon egységesítjük a szolgáltatások helyzetét is. A megoldásokat pedig jogszabályokká kell alakítani, és azokat pedig végre kell hajtani. A növekedés számos európai országban mégis csak reménnyel tölt el minket, hogy igazából együtt fogunk versenyezni, és nem egymás ellen olyan országokkal szemben, mint Brazília, Kína vagy India. Nagyon sok kihívással szembesülnek a KKV-k. Ezen kívül a önállóak a közös piacon. Ez evidens a nagyvállalatoknak, azonban a kisvállalatoknak eh, nagyon nehéz. A digitális piac is belső piaci ügy. Azonban, eh, amikor arról van szó, hogy az interneten keresztül eh, hamisítványokat árusítanak, akkor itt azért el is keseredhetünk. Tehát azért nem olyan egyszerű ez a dolog. Tehát mindenképpen végre kell hajtani a jogszabályokat. Egyszerűsíteni kell az eljárásokat, és ez a legegyszerűbb a fiatalok számára is, hiszen ők az online generáció, ők már egyre inkább az interneten végzik a dolgaikat. Tehát nyissunk új lehetőségeket a távszolgáltatások esetére is. Mindenképpen tennünk kell valamit a 27 millió európai munkanélkülivel. És nagyon sokan közülük fiatalok. A fiatalok munkanélkülisége ellen a legjobban az interneten lehet fellépni. Köszönöm, Gebhardt kollég. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Barnyé biztos úr, az imént említette, hogy számtalan területen már előrelépés volt. Az Európai Parlament nagyon sok jelentést tett, ugyanakkor egyetlen egy jelentésben sem lépett fel olyan következetesen a belső piacnak a szociális dimenziója ellen, mint ebben a jelentésben. Éppen ezért nagyon is csodálkoztam azon, hogy a Foglalkoztatási Bizottság dicsérte, eh, a képviselője ennek a bizottságnak dicsérte azt, hogy az ott a bizottságban elfogadott módosító indítványok egyikét sem fogadta el és vette át a belső piaci bizottság. Itt tehát helyre kell tenni a dolgokat. A szolgáltatási irányelv egyes cikkeiben az a kötelezettség eh, fogalmazódik meg, hogy fenn kell tartani a szociális dimenzióját a belső piacnak. A Lisszaboni szerződésben pedig világossá tettük, hogy szociális piac gazdaságos, és nem liberális piacgazdaságot kívánunk megvalósítani. És hát ezt, ennek nyilvánvalóan ebben a szövegtervezetben is meg kell jelennie. Tisztelt elnök asszony, hogyha holnap nem lesz egyfajta korrekció ebben a szellemben a szavazás során, akkor a mi frakciónk nem lesz abban a helyzetben, hogy támogassa ezt a jelentést, sőt arra leszünk majd kényszerítve, hogy leszavazzuk ezt a jelentést, jól lehet számunkra a belső piac fontos. Jól lehet, az, amit elhatároztunk a szolgáltatási irányelv esetében, azt ki akarjuk teljesíteni. De nekünk, szociáldemokraták számára ez a tiszta liberális piacgazdaság útján nem engedhető meg. Köszönöm szépen. Kastex kolléganőt nem látom itt, akkor Weidenholzer képviselő kap Mikrofon. Vitán felül áll, hogy a szolgáltatások szabadsága a legkevésbé valósult meg a négy alapszabadság körül. És ez a probléma nagyon összetett. Nagyon sok szabályozási kísérlet kudarcot vallott. A már említett szolgáltatási irányelv is. Éppen azért nagyon sok az ideológia ebben az irányelvben. Nagyon kevés szociális tartalom volt benne. A parlament a legutóbbi ciklusban ezt a félrefejlődést korrigálta. A parlament is megtanulta, hogy igazából a belső piacot nem lehet határozatok alapján létrehozni. A belső piacot úgy kell fejleszteni, hogy figyelembe veszük a lakosság szükségleteit. A kudarcot vallott politika hátsó ajtón történő visszacsempészése nagyon problematikus. Sajnos ebben a jelentésben is látunk erre utalásokat. Például itt a szociális szektort lépésenként szeretnék megnyitni. Köszönöm Szechnalová képviselő asszony. Děkuji za slovo, vážený pane komisaři, kolegyně a kolegové. Důležitá... Köszönöm szépen. Elnök asszony, kollégák, nagyon fontos jelentésről van szó a szolgáltatások tekintetében, és szorgalmazza az európai gazdaság élénkítését is. Arról szól, hogy megszűnjenek az akadályok, csökkenjen az administratív teher. Azonban azt látjuk, hogy pillanatnyilag diszkriminálják a fogyasztókat a gyakorlatban lakóhelyük vagy származási helyük miatt. Ez pedig az európaiak bizalmát aláássa. Egyre kevésbé bíznak a belső piacban, hogyha ez így marad. Nagyon fontos a szociális dimenzió is, hogy hogyan hat ki a munkavállalók életére, munkakörülményeire. Nagyon fontos a szociális védelem, nagyon fontos az egészségvédelme is a munkavilágában. A kollégáimmal együtt, Rapti kollégámmal is egyetértek. Köszönöm szépen. Most akkor áttérünk a Catch the Eye, a spontán felszólalások idejére. Malevics asszony. Predsjedavajuća, poštovani... Eh, Kedves elnök asszony, Biztos úr, Szeretnék köszönetet mondani az előadónak ezért a kiváló jelentésért. A belső piac, a szolgáltatások belső piacának megerősítése eh, az Európa 2020-as stratégia egyik kulcsfontosságú része. Tényleg fontos ez versenyképességünk szempontjából, illetve a foglalkoztatottság eh, miatt is. Az európai költségvetés nagyon fontos ennek végrehajtása szempontjából, hiszen ez az eszköze annak, hogy a szolgáltatási piac jobban működjön, illetve hozzájárulhat az administratív korlátok elhárításához és más korlátok lebontásához is, hogy ösztönözhessük a szolgáltatásokat. Nagyon fontos az administratív folyamatok egyszerűsítése szempontjából, a szolgáltatások nyújtása terén, és hogy megfelelő együttműködést ösztönözzön a tagállamok között. A GDP körülbelül 70%-át jelentik a szolgáltatások tagállamaink számára, és rendkívül fontos mind a foglalkoztatottság, mind a jövedelemszerzés szempontjából. Ezen kívül a különböző diplomák kölcsönös elismerésének ösztönzésére is szükség van. Ez sokat segítene a szolgáltatások terén is. Végül pedig, ami a munkanélküliséget illeti, egyes országainkban a fiatalok több mint 50%-ának nincs munkahelye. Az egyik része a jelentésnek arról szól, hogy nyissuk meg a szolgáltatási piacok egy részét a fiatalok számára. Köszönöm, elnök. Koferáti úré a szó. Kérem, kedves kollégák, tartsák be a ö, rendelkezésükre álló hozzászólási időt. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, szeretném két dologra felhívni a figyelmét. Az elsőre ön is felhívta a figyelmet a szolgáltatási irányelv alkalmazásáról, hiszen nagyon sok tagállam késlekedik végrehajtása terén. Nos, tulajdonképpen ö, már volt növekedési időszak, de a válság megváltoztatta ö, a szolgáltatási irányelv bevezetését. Úgyhogy ö, szükség van ö, arra, hogy megváltozon ez a környezet is, hogy jobban működjön mindez. A másik, ami a szociális dimenziót illeti, a horizontális klauza, a szociális klauza elengedhetetlenül szükséges nem csak a munkavállalók számára, hanem a vállalatoknak is. Ugyanis, ha nincs egységesség, akkor a privatizált vállalatok egyszerűen csak elbocsátják az embereket. Úgyhogy ezért rendkívül fontos ez a dimenzió is, és főleg ennek a szociális dimenziónak az egységes jellege. Köszönöm szépen. Köszönöm. Komi asszony következik. Köszönöm, elnök asszony a szót. Gratulálok Bild asszonynak, kiváló munkát végzett. Meg vagyok győződve arról, hogy a szolgáltatási piac liberalizálása rendkívül fontos abban, hogy kilábaljunk a gazdasági válságból. Úgyhogy körülbelül 2,6%-kal növekedhetne a gdp ennek segítségével. Nagyon fontos tehát, hogy megfelelően alkalmazzuk a szolgáltatási irányelvet. Főleg a KKV-k számára vannak ugyanis szinte áthághatatlan akadályok pillanatilag a piacon. Ezen kívül vissza kell nyerni a fogyasztók bizalmát nagyon fontos a különböző végzettségek kölcsönös elismérése, ugyanis pillanatnyilag nagyon sok szakterületen ezek akadályt jelentenek. Nyilván a tagállamok mások és mások. Az én hazám főleg egy fontos területre kellene egy koncertoljon, mondjuk a, terület, a tengerek területére. Úgyhogy kérem, biztos úr, jöjjön el hozzánk, és segítsen nekünk, hogy megoldjuk a még előttünk levő problémákat. Köszönöm szépen. Köszönöm, Morganti asszony következik. Ó, köszönöm szépen. Ebben a jelentésben a problémák nincsenek felsorolva az egyes tagállamok vonatkozásában, hiszen vannak olyanok, akiknek nincsen munkahelyük, jó lenne, hogyha viszonylag gyorsan találhatnának újat. Olaszországban például a szolgáltatások terén óriási szakértelemmel rendelkezünk. Egyszerűsíteni kellene a szolgáltatások szempontjából is a vállalkozásokat, mert nagyon sok KKV tevékenykedik ezen a területen. Úgyhogy nem tudom, hogy ez nagy jó-e az állampolgárok, illetve az európai gazdaság számára, mert nem föltétlenül csak a liberalizáció segíthet különböző területeken. Ott van például az idegenforgalom, ez egy másik olyan terület, ahol nagyon jók az olaszok. Hiszen ö, fantasztikus tájaink vannak, ö, olyanok, amelyek esetleg a, a világ más táján nem találhatók. Ö, Nyilván ugyan minden tagállam egyenlő, de olyan sajátosságokkal is rendelkezik ugyanakkor, amikor ezt, amelyeket tiszteletbe kell tartani. Köszönöm szépen, Bárnyi biztos úré a szó. Köszönöm elnök asszony a szót, rövid leszek. Nagyon köszönöm azoknak a képviselőknek, akik világosan és őszintén mondták el különböző véleményüket. És ö, felkérte a bizottságot arra, hogy vállalja fel szerepét, nevezetesen hajtsa végre ezt az irányelvet, amelyeket ők rendkívül, önök rendkívül intelligens, gyakorlati körülmények között fogadtak el. Nos, pontosan ezt kell majd tennem. Gyakorta ö, beszélnek nekem a tengerpartokról, hogy ezt lefe, ezeket lefedi az irányelv hát a lehető legintelligensebben próbálok eljárni ebb, ezen a területen is, hogy konstruktívan tudjam alkalmazni az irányelvet, hogy ne kérdőjelezzem meg az idegenforgalmi tevékenységet például az olasz hatóságokkal. Tudom, hogy a szolgáltatás irányelv aggályokat is kelt, főleg azért, mert a korábban az állam által nyújtott szolgáltatások attól félnek, sokan meggyengülnek. Az irányelv célja az, hogy egyszerűsödjenek az adminisztratív tevékenységek. A szociális tevékenységeket részben lefedi, ha viszont az állam nyújtja ezeket a szolgáltatásokat, nem fedi őket le ez az irányelv. A regionális érdekeltségű szolgáltatások viszont be, megint más kategóriába tartoznak. Sokan emlegették azt a témát is, amely nem más, mint a szociális dimenzió, a munkavállalók védelme. Én csak annyit tudok mondani, hogy ahogyan én értelmezem ezt az irányelvet, és ahogyan én szeretném, hogyha működne, egyáltalán nem befolyásolja a munkajogi kérdéseket. a kollektív fellépésre a továbbiakban is lesz lehetőség. Őszintén szóval egyetlen egy olyan tagállamról sem tudok, amely tovább kívánna lépni pillanatnyilag a munkajogi kérdésekben. És az Európai Parlament, hiszen fontos szerepet játszik, oda kell, hogy figyeljen arra, hogy nemzeti szinten igenis ez a szolgáltatási irányelv megőrizze a különböző nemzeti jogokat. Kedves képviselőhölgyek és urak! Üdvözlöm Koracabilt asszony dinamikus, nagyon jó jelentését. Nekem is szól egy üzenet belőle, de a tagállamoknak is, hogy az irányelv minden egyes potenciális lehetőségét kiaknázzuk, mert igenis van itt potenciális lehetőség a növekedésre az EU belül, a szolgáltatások terén, úgyhogy szerintem az EU-nak nem szabad megelégednie azzal, hogy szolgáltat, valahol vissza kellene térni az ipari termelésre is. Ez azonban már más napra tartozik. Ami viszont a szolgáltatásokat illeti, tudjuk, hogy itt szó szerint végre kell hajtani az irányelvet, viszont vannak itt kihívások is, hiszen nulla toleranciát állapítottunk meg, úgyhogy megint csak el kell, hogy mondanom itt nyilvánosan, hogy ami a gazdasági teret illeti, ami hozzám tartozik, már a kezdetek kezdete óta az európai projekt ezzel foglalkozott, ami a pénzpiacokat illeti, nagyon fontos, hogy versenyképes legyen. Tehát gazdaság, piac, versenyképesség, ezek nagyon fontosak számomra. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, biztos úr, és most még egyszer átadom Korasza Bild asszonynak a szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Őszintén köszönöm kollégáim megjegyzéseit, és értem a differenciált megközelítéseket. Elnök asszony, a szociális dimenzió legfontosabb elem az, hogy az embereknek munkahelye van. Akkor vannak szociális jogaik. Az a fontos, hogy a munkájukkal foglalkozzanak, a munkájukkal lássák el a családjukat, a gyermekeiket. Ahogy Gebhardt asszony mondta, az egyes cikkben befogadtuk a szociális dimenziót, a szociális jogokat. A Lisszaboni szerződés nem kell még egyszer megismételni. Minnyáján tiszteletben tartjuk. Itt két álláspont van. Az egyik pragmatikus, Barnyé biztos úr olyan fantasztikusan vázolta ezt. Nézzük meg eh, a korlátozásokat, nézzük meg a problémákat, nézzük meg, hogy konkrétan hogyan tudunk együttműködni a tagállamokkal, hogy eh, garantáljuk, hogy eltűnnek az akadályok, hogy eh, versenyképesség lesz, munkahelyek és növekedés. És akkor ott van az ideológiai álláspont, ismételjük meg ezerszer azt, ami már benne van a szövegben. Hogy a szociális jogokért is kiállunk. Mindenkit megkérek, hogy felelős döntést hozzon. Rapti asszony, nagyon szorosan együttműködtünk, és tényleg meg vagyok lepve, hogy az utolsó pillanatban a plénumon az összes kompromisszumot itt megkérdőjelezi, hiszen a zöldeknek és a szocialistáknak is megfeleltek ezek. Nem értem, hogy, hogy milyen vörös vonalról szól. Nem, nem nekem magyarázzal, az európaiaknak. A kollégát felszólítok, hogy fogjon össze, hogy a legmagasabb szinten tartsuk ezt a témát az Európai Unió politikai napirendjén. Tüntessük el az akadályokat, hogy teljesen működjön a belső piac a szolgáltatások számára és a munkahelyek érdekében, a növekedés érdekében. Holnap legyünk egységesek, hogy végre szabadok legyenek a szolgáltatások is. Köszönöm szépen, Korasza Bildasszony. Köszönöm a felszólalóknak is a véleményüket. A szavazás holnap 12 órakor lesz a Korazabild jelentésről. Most pedig áttérünk